Bon, non, merde. Bon, mes chers collègues. Kedves kollégák. Ideje, vagy nincs. Donc nous allons aborder le point 14. A 14. napi rendi pont következik. földközi tengeri általános halászati bizottság megállapodás hatája alá tartozó területeken folytatott halászat címmel. Illetve az erre vonat, az e, ez által nem lefedett területeken folytatott halászatról szóló rendelet a zöldek javaslatára került fel egyébként a napi rendünkre, de hát nincsenek itt túl sokan, sőt a hiányukkal tüntetnek. A jelentéstevőt még nem nevezték ki. Mindazonáltal a bizottságtól meghallgatjuk ennek a javaslatnak a bemutatását, és egy gyors első eszmecserét folytatunk, úgyhogy Ziger úrnak adom meg a szót, aki bemutatja a tervezetet, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a dosszié a GFCM ajánlásait tartalmazza. Önök is tudják, hogy az Unió és tíz tagállama... Les sont arrivés. Megjöttek a zöldek. Les verts sont arrivés. Itt vannak, megjöttek a zöldek. C'est bon, monsieur Ziegler, excusez-moi. So, Elnézést, parancsol folytass. You and the ten... And... Tehát az Európai Unió és 10 uniós tagállam Bulgária, Horvátország, Ciprus, Franciaország, Olaszország, Málta, Szlovénia, Spanyolország, Románia szerződő felei az általános halászati tanácsnak a mediterrán térségre. A GFCM a Fekete-tenger és mediterrán térség gazdálkodási intézkedéseivel foglalkozik, valamint a tartalékokkal, illetve az akvakultúrákkal az említett két medencében. A megállapodás a megállapodások, melyeket az Európai Unió harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel írt alá, kötező jellegűek, az unió intézményeire nézve, és a tagállamokra nézve is. Az Európai Unió ezért rendszeresen átülteti azokat az ajánlásokat, amelyeket a GFCM elfogad az éves közgyűlésén. Az Európai Unió ilyen tekintetben az ajánlások azon részeit ülteti át, melyek uniós jogban még nem jelennek meg, nem léteznek. Mint ahogy elnök úr is megemlítette, a múltban már átültettük a GFCM ajánlásait, ez 2011-ben történt meg, a 1343-as rendelettel, melyet aztán módosítottunk 2015-ben, a 2102-es módosította. Ezekkel a lépésekkel az összes GFCM ajánlást átültettük 2015 2005-2014 között. Jelenleg a 2015-ben, a 2016-ban és a 2017-ben elfogadott éves ülésen elfogadott ajánlások, melyeket Montenegróban fogadtak el, átültetendőek lesznek azzal a javaslattal, amelyet a bizottság előterjesztett. A javaslat egy sor kérdéssel foglalkozik, a védelemmel, az igazgatással, monitorozással, felügyelettel, az illegális, nem bejelentett, szabályozatlan halászattal. Nagyon fontos az, hogy nem csak a GFCM a középtávú stratégiáját vesszük itt figyelembe 2017-2020-ra, hanem a közös halászati politika célkitűzéseit is. A szerződő felek tavaly a máltai Medfish Forever nyilatkozatot aláírták, és ezzel is elkötezték magukat röviden azok a lépések, amelyeket átültetünk, a következőek. A ö, mélyvízi állományjal foglalkozunk Szicília mellett, az EU a nagy rombuszhal esetében több éves terv a nagy rombuszhalra a Fekete-tengerben, emellett intézkedések a Fekete-tengeri sügére vonatkozóan, és emellett egy a Jabokán árok ö, állományával az Adriai tengerben. Továbbá egy igazgatási tervet akarunk elfogadni a korára és van egy nemzetközi vizsgálati rendszer a nemzetközi vizekre Szicília mellett. Egyelőre itt tartunk, ez a bizottság javaslata, köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Ziegler. Köszönöm szépen, Ziegler úr, Ricardo. Tértél szót, igaz? Köszönöm szépen a bevezetőt a témához. A kérdésem valami olyasmire vonatkozik, amivel a parlamentben mostanában foglalkozunk, ez a Adriai tenger kicsi nyíltengeri hal állományaival foglalkozó terv. A javaslatok között vannak különbségek, azok között a javaslatok között, amit a GFCM tett, illetve a közös kutatási központ által támogatott Európai Bizottság. Ez a módosítókban is tükröződik a jelentéstevő részéről, amiket a több éves térfez nyújtott be. A kérdésem, az Európai Bizottság miért nem fogadja el a Földközi Tengeri Általános Halászati Bizottság javaslatát az Adriai Tengeri kicsi a nyílt-tengeri hal állományaira vonatkozólag is. A kiegészítő kérdésem. Ez további konfliktushoz vezet, úgy érzem. A GFCM ugyanis több tagállamot képvisel, és még az Adriai tenger partján is vannak olyan országok, amelyek nem az Európai Uniós a unió tagállamai, és ezen halászati tevékenységben vannak érdekeltségei. Köszönöm, Ricardo, Linnea Engström következik. Köszönöm. Ma reggel osztottuk ki rám a raportőri feladatot ezzel jelentés kapcsán. Nagyon érdekes lesz a feladat. Jól emlékszem rá, hogy amikor Gabriel Mató kolléga 2015-ben először vállalta ezt a feladatot, az volt az első évem a parlamentben egyébként. Az intézkedések, ha jól úgy gondoltam, hogy szerepelnek mind a weboldalon, de szerettem volna ezt ellenőrizni, hogy az összes intézkedés átültetésével kapcsolatban segítsen nekem a titkárság is elérni a vonatkozó információkat. Hát ez nem a bizottsághoz intézett kérdés volt, hanem a titkársággal kapcsolatos kérdés, igaz? Remo Sargentino kért szót. Remo. Remo. Remo. Tu veux pas parler? Nem akarsz hozzászólni? Hát, integettél, nem? Jó, hát akkor Dovan is asszony kap szót. Bocsánat, Remo predsjedniče. Zahvaljujem se predstavnicima komisije. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönetet mondok az Európai Bizottság képviselőjének, hogy bemutatta ezt a jelentést tervezetet. Szeretnének ugyanis egy sor intézkedést átültetni, amelyeket a GFCE-n fogadott el. Szeretnék ezeket átemelni az Európai Uniós jogba. Különféle intézkedéseket tartalmaz a javaslat. A halálományok kezelésére, ellenőrzésére vonatkozólag. Én a Jabuka öböl térségéről szeretnék az Adriai tengeren belül beszélni, mivel külön figyelmet érdekel ez a térség, és olyan intézkedésekre van szükség, ami az itt történő ívás miatt különleges védelmet kell, hogy biztosítson a területnek. Az olasz és a horvát kormányok együtt dolgoznak ezen a védelmen. Horvátország olyan intézkedéseket hozott, amelyek már is eredményre vezettek. A Jabuka öböl térségének az egyik része Horvátország joghatósága alá tartozik, a másik rész viszont nyílt tengeri terület. Ezek az intézkedések és gazdálkodási típus bizonyult az egyetlen használhatónak. Itt az szerepel, hogy az összes halászhajó, amelynek engedélye van a Jabuka térségben való halászatra, fel kell, hogy szerelve legyen VMS-sel, illetve olyan berendezésekkel is, amelyek lehetővé teszik a hajók elektronikus azonosítását. Most már mind, ellenőrizzük, hogy minden hajónak megvan a meg szükséges felszerelése, melyiknek nincs, amelyiknek nincs, annak miért nincs, és hogyha erre fény derül, akkor a bizottság mit tesz az ügy orvoslása érdekében. Ziegler úr válaszolná-e? Ez a kolléga. A konfirmátum. Imént hallottuk, hogy a bizottság elmondta azt, hogy ezzel a javaslattal az első cél az, hogy a földközi tengeren a különböző erőforrásokat, tehát az állományokat, illetve az akvakultúrát védjük. Nyilván ez az egyik célkitűzése a közös halászati politikának is. Mi szeretnénk tudni az Európai Bizottság véleményét azzal kapcsolatban, hogy a különböző civil szervezetekkel és a halászati ágazat képviselőivel nem kéne ebben a kérdésben megkezdeni a párbeszédet, illetve az egyeztetést, főleg, az, főleg Olaszországra gondolok. A célunk ugyanis az, hogy kiegyensúlyozott legyen a végeredmény, és hogy ez mindenkinek megfeleljen. Ne felejtjük, hogy Olaszországban körülbelül 10 ezer hajó van, 600 ezer 000 munkahely kapcsolódik a halászathoz, és ne felejtjük el, hogy főleg Oroszország déli területén a fiatalok számára is nagyon fontos munkalehetőség ez. Nagyon fontos számukra az, hogy a tengeri erőforrásokat a földközi tengerben a lehető legracionálisabban és hatékonyabban használjuk fel. De a környezeti és a szociális és gazdasági fenntarthatóság nagyon fontos. Ne felejtjük el, hogy a kisipari halászat továbbra is nagyon fontos, nem csak a földközi tengeren, hanem egész Európában is. Merci, Róza. Köszönöm, Róza. Más valaki szeretne szót kérni? Úgy látom, nem. Ziegler úr. Szeretne esetleg valamit pontosítani. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor válaszolnék a kérdésekre, észrevételekre. Az utolsóval kezdeném. Párbeszéd az ágazat képviselőivel, a közösségekkel. A bizottság számára ez a téma nagyon fontos. Természetesen a közös halászati politikának megfelel a mi megközelítésünk is, tehát együttműködünk az összes érintett féllel. Erre egy jó példa az a munka, amit az, az új közös halászati politika be, vezetése után tettünk, illetve a Földközi Tengeri Tanácsadó Bizottsággal, tanácssal, ott az összes érintett felett megkérdezzük a dakok kérdésében. Ami a kisipari halászatot illeti, meggyőződésünk, hogy ha a statisztikákat és az ipar szerkezetét figyelembe vesszük, akkor gyakorlatilag elmondhatjuk azt, hogy a halászhajók 80%-a ide tartozik a kisipari halászathoz, és nyilván nem csak EU-s tagállamok halászhajóira igaz ez, hanem az összes földközi tengeren halászó hajóra. Ez egy nagyon komoly kihívás. a GMCM 2017-2020 stratégia nagyon fontos ilyen szempontból, ebből a szempontból ez kiemelendő, illetve a GFCM úgy döntött, hogy erre vonatkozóan, tehát a kisipari halászatra vonatkozóan regionális cselekvési terveket is kidolgoz 2018. szeptemberében fogjuk ezt elfogadni, ez a terv. A GFTM tehát ezt már elkezdte ezt a munkát. Odafigyelünk a halászipar ezen részére és a flottának ezen a részére is. Megvizsgáljuk, hogy milyen külön igényeik vannak, illetve a különböző politikai célkitűzésekkel megpróbáljuk ezt harmonizálni, és a FAO általános célkitűzéseit is figyelembe veszük, amelyek a kisipari halászatra vonatkoznak. Ami a Jabuka Pomoa árkot illeti, ez kiváló példa arra, hogy milyen jól együtt tudnak működni a különböző felek, hogy kézzel fogható eredményt érjenek el. Két tagállam nagyon érdeklődő volt, illetve aktívan elősegítették azt, hogy ezt a területet védjék, voltak civil szervezetek is, akik szerettek volna kialakítani egy javaslatot, hogy itt legyen egy olyan terület, létrejön itt egy olyan terület, ahol a halászatot korlátozzák. És a GFCM politika, illetve a Malta Medfish Forever nyilatkozatnak megfelelően a földközi tengeren, tengeren növelnénk a, azoknak a területeknek az arányát, ahol korlátozott a halászati tevékenység, a 10% a célkitűzés, még ezt nem értük el. Tehát az a kiváló eredmény született, hogy ezt az ajánlást elfogadtuk. Ha jól emlékszem, ez 2700 négyzetkilométer jelenleg, tehát a korlátozott, azok a területek, ahol korlátozott a halászati lehetőség. Mindez kapcsolódik a VMS rendszerhez, és mindez most már megjelenik a javaslatunkban is, az összes halászhajóra vonatkozóan. Aztán, ami a több éves, több éves terv kérdését illeti, a mélytengeri halak viszonylatában, a földközi tengeren. Tavaly februárban volt egy javaslatunk az Adriai tengeren ezekre a, erre a halászatra vonatkozóan, tehát a kis mélytengeri halakra vonatkozóan. Van egy intézkedés csomagunk, olyasmi ez, mint egy adórendszer, e, olyasmi ez, mint egy e, takrendszer. A teljes kifogható mennyiségre vonatkozó rendszer. És nagyon fontos az, hogy össze tudjunk kombinálni bizonyos dolgokat, tehát a tanácsadó szervek véleményét, a tudományos véleményt, az Európai Unió tud, tanácsadói testületét, illetve a GFCM bizottságának tudományos tanácsadó szervét is megkérdeztük. Ezt nem rejtjük vége alá, hogy a tudományos modellezése vonatkozóan voltak véleménykülönbségek, de kiemelném azt is, hogy az elmúlt év során nagyon jó munkát végeztünk, és sikerült a két rendszer közötti különbségeket kiköszöbölni, tehát a modellezésben le győztük ezeket a problémákat, és az utolsó erről a jelentés már egyértelműen azt mutatja, hogy ezt megoldottuk. A két tanácsadó testület az adriai tengerem most már körülbelül ugyanolyan módszerrel értékeli a kis mélytengeri halak helyzetét, illetve a halászat helyzetét. A GFCM-en, a GFCM szinten vannak intézkedéseink, van egy több éves tervünk, van egy menedzsment tervünk 2013-ból, akkor fogadták ezt el a GFCM-ben. És egy adott ponton az a döntés született, hogy sürgősségi intézkedéseket kell elfogadni. 2016-17-18-ra vonatkozóan történtek ilyen sürgősségi intézkedések. A GFTM szintjén az Európai Unióra terjednek ki ezek, mégpedig a halászati lehetőségekről szóló rendeletben. Ebben a kifogható összmennyiséget is korlátozzuk, miután jelenleg nincsen több éves terv EU-s szinten, ezért a GFCM intézkedéseket foganatosítjuk. De ha megnézzük a statisztikát, és megnézzük, hogy hány tagállam érintett. Három tagállam um, nagyon aktív, ebből kettő tényleg nagyon, illetve ott van még Albánia és Montenegró is, EU-n kívüli országok, amelyek még a legnagyobb um, becslés szerint sem teszik ki a tevékenység 2%-át. Mi tehát azt gondoljuk, hogy egy, azt gondoljuk, hogy egy EU-s többéves terv kidolgozásra van szükség, ami megfelel a közös halászati politika célkitűzésének, de amíg ez nincs meg, addig a GFCM intézkedéseit kell megvalósítani és végrehajtani. Mint említettem tehát, a Fishing Opportunities-en keresztül fogadták el ezeket az intézkedéseket a tagállamok. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. A kollégák azt, hittem, hogy, azt hiszem, hogy ezt megbeszéltük. Hát is térünk a következő napi rendi pontra. 15-ös napi rendi pont beszámolom a Halászati Bizottság április 2 és 6 közötti mauritániai kiküldetéséről. Ania Dibu volt az egyik célpont, mondom, április 2-től 6-ig. Nem sokára a titkárság elkészíti az erről szóló beszámolót. Most pedig Lina Engströmnek fogom megadni a szót. Ő vezette ezt a mauritániai kiküldetést. Parancsolj! Yes, thank you, Alan. Uh... Igen, köszönöm szépen, Alan. Nagyon érdekes volt ez a kiküldetés, nagyon jó volt az együttműködés. Magunk között is, és elmondhatom azt is, hogy a mauritániai hatóságok eh, melegfogadtatásában is részesülhettünk. Pozitív volt a tapasztalatunk, és alkalmat kaptunk arra, hogy megbeszéljük az összes olyan problémás kérdést, amely napirenden szerepelt. Például a kínai és török saját nemzeti rendszerük szerint működő hajói. Persze még szükség van a follow de azért azt már elmondhatom, hogy a mauritániai hatóságok tesznek valamint annak érdekében, hogy a kis nyíltvízi halászatot csökkentsék az olyan esetekben, amikor egész egyszerűen a halat a haliszt előállítására használják. Meglepett valami, ellátogattunk egy holland üzembe, Nadibóban ez egy épülő félben lévő üzem. Some real job opportunities. Az üzem majd munkahelyeket biztosít a helyiek számára, és élelmiszerhez jutatja a helyieket. A halból ne hajalisztet állítsanak elő, hanem élelmet, ezt mondta az uniós delegáció is rendes élelmiszert kell előállítani, hogy az afrikai kontinens élelmiszeregényeit lefedjük. Egyébként maga a kereslet hatalmas. Nagyon örültem, hogy láthattam ezt az üzemet. Emellett mély benyomást gyakorolt rám az, hogy az ágazat hogyan működik Mauritánián. Úgy tűnik, hogy jó, nagyon jól. Egyébként fiatalok szakképzésben lévő fiatalok tömege fogadott bennünket, és ellátogathattunk egy szakképző központba is. Majdnem olyan volt, mintha a katonákat képeznének. Egyébként a tengerészet kezében van ott ez az egész. Mindent összevetve nagyon jó tapasztalat volt, de sajnos az ott elfogyasztott vacsoráktól Eléggé rosszul lettem, amikor hazaértem. Mások is. Nagyon jó volt ez a látogatás, és hozzájárult ahhoz, hogy erősítsük a kapcsolatunkat Mauritániával. Volt egy nagyon érdekes eszmecserénk az éghajlatváltozásról, és a halászati erőforrásaikra nagy nyomást szeretnének a hatóságok gyakorolni. 1,2 milliónyi kifogadó mennyiségről beszélnek, nyilván ez meg is van a tudományos szakvéleményük. Nagyon érdekes lehet az ő esetükben az éghajlatváltozásról szóló eszmecsere, azért, hogy lássuk, hogy ez a tengeri környezetet és a halálományokat hogyan érinti, de ezt az érdekes eszmecserét kényes volt, amiatt abba hagyták, pontot tettek a végére. A halálomány úgy tűnik, hogy délfele vándorol, a marokkói vizeket elhagyva délebre vándorol, de erről az érdekes eredményről, az éghajlatváltozási eredményről sem kaptunk semmiféle további beszámolót. Ez lenne részemről a bírálat. Egyébként pedig el kell mondanom, hogy nagyon sok mindent tanultam ebből a látogatásból. Merci, Linnea. Köszönöm szépen, Linnea. Az összefoglalót erről a látogatásról Nuaksotban. Van-e megjegyzés? Senki. Akkor most tovább kellene lépnünk a 16. napirendi pontra felhatalmazáson alapuló jogi aktusok. Azonban, ha mivel előre haladtunk a napirendünkön, túl gyorsan, a bizottságból még nincs itt senki, aki erről tudna beszélni. Igaz? Vagy igen? Hát az csodás. Ő nem is lesz? Remek. Ugyanis a napi rendi pont célja, címe eszmecsere a bizottsággal. És a bizottság nincs itt. Miért nincs itt a bizottság? Valaki a bizottság nevében tudna erre választ adni? Te, te, te tudnál esetleg? Van magyarázatod? Mikrofon nélkül. Most válaszoljak? Azt kívánja, hogy most válaszoljak? Azt kérdezem, hogy a bizottság részéről miért nincs senki itt, aki erre a napirendi pontra reagálni tudna? Mert senkinek nem szóltak. Ah bon Ouais, ça s'arrange pas avec la commission. Euh, il euh, y a des problèmes de communication. Hát akkor itt egy kommunikációs problémáról lehet szó nyilván, hiszen számunkra nagyon fontos, hogy eszmét tudjunk cserélni a delegált és végrehajtási jogi aktusokról. Rendkívül fontos része ez az Európai Parlament és Bizottság kapcsolatának. Hát akkor kénytelenek leszünk egy későbbi napire, ülésünk napi rendjére áttenni ezt a pontot, és akkor biztosítanunk kell, hogy megfelelően tájékoztatjuk a bizottságot. Az ilyen típusú témákkal nem tudunk a bizottság jelenléte nélkül foglalkozni. Ezek pont azok a kérdések, azok a problémák, ahol kérdéseket kéne feltennünk a bizottságnak. Lehet, hogy esetleg Robust asszony tud most segíteni? nem hallottam a végét, mert levettem a fejhallgatómat. Biztos, hogy valami nagyon fontos megjegyzést tett elnök úr. Egy kérdésem lenne. Van itt egy határidő meghosszabbítás, ez köszönhető a koordinátoroknak is. Ha a kérdéseimet nem válaszolják meg, akkor az egész delegált jogi aktust elutasítom itt a kollégáimhoz fordulok, és azt kérdezem, hogy ha ma nem beszélünk erről a kérdésről, mi történik? Ez nem fog megoldódni magától. Nem tudom, hogy hogy működne egyébként. Én azt javasolnám, hogy akkor utasítsuk el a delegált jogi aktust, de jó okaink vannak erre, el is mondanám én ezeket az okokat. De ha nem foglalkozunk egyáltalán ezzel a kérdéssel, hát ez problémás. Most kös, kös propózom. Azt javaslom, hogy hát igazából július másodikáig tudjuk meg vétózni ezt, tudjuk a kifogásunkat megfogalmazni. Általában nagyon pontosan szoktak a bizottság részéről a kérdésénkre válaszolni, gondolok például az elektromos halászat esetére. Úgyhogy akkor esetleg elküldjük a bizottságnak a kérdéseinket, és akkor arra tudnak pontosan válaszolni. Azt hiszem, hogy Robiszt asszony, más kollégák is ezt meg tudnák tenni, és akkor várjuk a választ a bizottságtól. De hát most vitát nem tudunk tartani a pontról, mert ahhoz kér a bizottság is. Hát nyilván sajnálatosnak tartom ezt, de hát tájékoztatni kellett volna őket. Oui, parce que théoriquement vous recevez... elméletiekben megkapják mindannyian önök is a napi rendünket. Igaz? És amikor önök megkapják a napi rendünket, akkor a bizottság tudja, hogy itt kérdéseket fogunk föltenni hozzájuk a delegált jogi aktusokról, hiszen a kifogásunk benyújtásának a határideje már július másodika. Jó, hát akkor ezt a május 14-15-i ülésünkre elhalasztjuk ezt a napi rendi pontot, és addig pedig írásban nyújtunk be néhány kérdést. És május 15-én maga biztos is itt lesz, igaz? Jó, hát akkor ő biztos tud majd erről beszélni. Hát, kedves kollégák, Most a tolmácsok örülhetnek, mert egy kicsit korábban fejezzük be a munkát. A koordinátorok határozatait kiküldtük mindenkinek, van-e bárkinek hozzáfűzni valója, akkor elfogadottnak tekintem a koordinátorok határozatait. A napi rendünket ezzel befejeztük, bár az időnk még tartana. Ahogy mondtam, a következő ülésekre május 14-én 15 órától 18.30-ig, és május 15-én 9-től 12.30-ig kerül sor. Kedves kollégák, mindenkinek kellemes estét kívánok! És adják át az üdvözletünket a bizottságnak a nevű.